Doamnă președintă! Az elnök asszony. Jó napot kívánok, kollégák! Folytatjuk az ülésünket. Először is tájékoztatnom kell a kollégákat, hogy a tegnapi ülés jegyzőkönyve.